befüggesztjük. Holnap találkozunk ismét, az a sütörtökön, március 10-én 9 órakor reggel délután egyig, aztán 3-tól 5-ig tart az ülés. A napi rendet közzétettük, többek között a weboldalon is megtalálható. Ezzel zárom a mai ülést. Szép estét kívánok Önöknek!